fogunk eszmét cserélni. Ahogy tudjuk, Afganisztán az az egyik ország, amelynek a helyzete a legnehezebb, különösen a gyermekek helyzetére kell figyelnünk. Nemrég is olyan erőszakos terrorista cselekmények történtek, amelyek azt bizonyítják, hogy Afganisztánban még a legalapvetőbb intézményei, hát feltételei sincsenek meg a biztonságnak. És ez különösen azért aggasztó, mivel nem olyan régen egy kettős támadás áldozatául több újságírót is láthattunk. A Ma tehát az Európai Unió törekvéseinek eh, eredményeit láthatjuk, megláthatjuk, hogy a béke, a biztonság és az emberi jogok támogatására irányult erő, erőfeszítéseink milyen eredménnyel jártak. Az Afganisztánnal foglalkozó küldöttséggel együtt tartjuk meg ezt az ülést, és a küldöttség, küldöttség elnökének adom meg most a szót. Köszönöm, elnök úr a az Afganisztánnal alápolt kapcsolatokkal foglalkozó küldöttség vezetőjeként. Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai aszmecserén. Örülök neki, hogy delegációnk és a szakbizottság között több politikai területen is gyümölcsöző az együttműködés. Az <clears throat> ezévi októberi parlamenti választások fényében most már igen fontos az afganisztáni helyzet megtekintése. Azon kívül a 216 októberi donor konferencián Brüsszelben Afganisztán javításokat ígért több politikai területen, többek között az emberi jogok területén is. Hadd mondjak néhány általános háttérinformációt Afganisztánról annak érdekében, hogy az emberi jogok kontextusát jobban megértsük. 2017-ben eszkalálódott a konfliktus, ezen kívül a katonák beavatkozása, illetve a kormányellenes erők támadásai rengeteg civil áldozatot követ, követeltek több intézkedést tett az afgán kormány és más állam is, és az ENSZ is békés megoldást követel a konfliktusra. Ennek ellenére sajnos a béke folyamat nem indult be. A kormány elkötelezett az emberi jogok megvédése mellett, és Afganisztán Ja, 2018. januárjában az emberi jogok tanácsának is tagja lett. Az augusztusban bejelentett új amerikai Ázsiára vonatkozó ö, politika egyre több ö, harcot eredményezett a vidéki és városi területeken is Afganisztánban, és ö, aránytalan támadások történtek a kormány részéről, amely a civil lakosság körében rengeteg áldozatot és sebesülést okozott. Az iszlám állam és a levánt elterjedése illetve terület nyerése megakadályozta a civilek védését, megvédését, és a síta, kabuli síta kisebbség ellen egyre több támadást tapasztaltunk. A múlt hétvégi támadás Afganisztánban, amely ismét rengeteg áldozatot követelt, szintén olyan dolog, amely amely iránt megértést és résztvétet kell mutatnunk. A politikai helyzet egyre inkább instabilizálódik. A nemzeti egységkormány és a parlament a költségvetéssel és a különböző kineves, kinevezésekkel, valamint a korrupció elleni intézkedésekkel még mindig adós marad október, ez év októberére hirdetnek önkormányzati választásokat és jövő év októberébe országos választásokat. Nagyon kevés a külföldi beruházás, ez pedig széles körű vidéki és városi elszegényedéshez vezet. Nagyon sok afgán indul Európába, ugyanakkor Pakisztánból rengeteg afganisztáni tért vissza a 2016 éves, 16-os év folyamán. Elnök úr, először is nagyon várom, hogy a szakértőinktől, akiket ma meghívtunk, első kézből kapott információkat fogunk szerezni, és nagyon várom a mára megtervezett eh, eszmecserét. Köszönöm a szót. Grazie. Onorevole Ostrevicius. Köszönöm szépen. Említettük, hogy két nagyon fontos szakértő jött el hozzánk. Először Heather Bardnak adok szót, a Human Rights Watchnál foglalkozik a nők helyzetével. 2013-ban Bárasszony Afganisztánban, Kabulban élt, azóta többször visszatért. A Human Rights Watch nevében az ensz dolgozott emberi jogi és jogi kérdésekben, ENSZ fejlesztési projektjeinél. Emellett az ENSZ büntetőjogi programjában is részt vesz kábítószerekkel kapcsolatos témákban. És most meg is adom a szót önnek, Bárasszony. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy először is köszönetet mondok, hogy megszervezték az Afganisztánról szóló vitát jelenleg. Az az egyik legnagyobb probléma, hogy úgy tűnik, hogy csökken az érdeklődés az iránt, hogy mi zajlik Afganisztánban. Nyilván a világ sok szögletében zajlanak konfliktusok, amelyek elvonják a figyelmünket, de ha most azt lát, megnézem, hogy hány üles szék van a teremben, akkor azt mondhatom, hogy ez, ez, ez szimbolikus. Afganisztánt elfelejtik, sokan nem is tudják, hogy olyan háború zajlik Afganisztánban, amelyben naponta vesztik életüket embereket. Említette az áldozatokat, én is ezzel kezdeném. A Human Rights Watch legutóbbi jelentése a civil áldozatokról számol be, és abban a jelentésben megpróbálunk azzal azt foglalkozni, hogy bár ugyan rövid távon foglalkozunk a civil áldozatokkal, de azért hosszú távon is tennünk kell majd valamit nincs következetes megfelelő kompenzációs kártérítési rendszer azok számára, akik megsérültek, vagy az áldozatok családtagjai számára. Vannak alapvető szolgáltatások, mentálhigiénés és szociális támogatási rendszerek, de Afganisztánból ez csak nem teljes mértékben hiányzik. Főleg akkor nehéz a helyzet, ha az adott, ha egy adott családban a kenyérkeresőt ölték meg. A donorok és az a tagállamok ilyen értelemben többet tehetnének. Hamarosan lesz egy másik jelentésünk a kormány párti erők által okozott civil áldozatokról. Rendkívül magas az ilyen áldozatok száma is. Egy mm, sor dolgot meg lehetne tenni. A problémák ugyanazok, és az igények is, mint azon áldozatok esetében, melyek kormány ellenes erők követnek el. Az afgán kormánynak nincs hatékony, hiteles rendszere, hogy kinyomozza az ilyen eseteket, és hogy kártérítést nyújtson az afgán katonai erők által ö, okozott ö, halálos elhatározásoknak. Egy rendszert kell létrehozni a, az esetek kinyomozására és a kártérítés biztosítására. Az afgán kormány sokszor megemlítette már ezt a rendszer, de sajnos soha nem épült ez fel. Ami pedig a nemzetközi erőket illeti növekszik a légicsapások száma, és aggódunk amiatt, hogy az amerikaiak hogyan bánnak a civil áldozatokkal. Meghatároztak egy benchmarkot, amelytől, egy értékhatárt, amelytől kezdődően elkezdik a nyomozást. Ha csak feltételezik, hogy lehetett egy olyan incidens, amikor esetleg voltak civil áldozatok, akkor nem vizsgálják azt ki. Amikor pedig kivizsgálnak, akkor nem úgy vizsgálják ki az ügyet, hogy az megfelelően kielégítően átfogó és megfelelő lenne. Csak a saját katonai hírszerzésük információira azt pontosítanak, amelyet az afgán kormánytól kapnak. De nem mennek a helyszínre beszélni a szemtanúkkal, túlélőkkel. Ilyen értelemben vannak aggodalmaink. Abban reménykedünk, hogy a katonai csapatokat állító országok kemény kérdéseket intéznek majd az amerikaiakhoz azzal kapcsolatban, hogy a bánnak ők a civil lakossághoz. Megpróbálom nem túl sokáig rabolni az idejüket, de azért szeretnék beszélni a lányok oktatásáról. A lányok oktatása a nemzetközi közösség jelképes eredménye 2001 óta, viszont rossz hírem van ma, az, hogy hány lány vesz részt az oktatásban, a lánydiákok száma csökken. Ha megnézzük az afgán kormány adatait, 2016 2017 között, és ha megnézzük a 2015-16-os adatokat, azt láthatjuk, 34 tartományból 33 tartományban csökkent a számok. 206 ezerrel kevesebb lány ö, ment iskolába. A fiúk száma is csökken. Itt 124 ezerrel kevesebb fiú tanul most már. A lányok helyzete sokkal rosszabb. Az afgán kormány adatai szerint a nem is, az iskolában nem járó 85% a lány. Miért említem ezt meg? Ennek két oka van. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy a biztonsági helyzet egyre ne, bonyolultabbá válik, és ez aránytalanul nagyobb kihatással van a lányokra. Sokan azt mondják, hogy szeretnék megnyerni a háborút, hogy mindenki iskolába mehessen, de hát tenni is lehet valamit. A donorok egyre kevés, kevesebbet adnak, kevesebb pénz jut az oktatásra, nagyobb a nyomás, amely az afgán kormányra nehezedik, hogy tegye rendbe az oktatási rendszert. A donorok pedig úgy költik el a pénzt, hogy ez hátrányos helyzetbe hozza a, nő, a, a lányokat. Miért is mondom ezt? a nagykövetségek zsugorodnak, egyre kisebb az érdeklődés Afganisztán irányába, bár azért van pénz, hiszen a brüsszeli konferencián is elkötelezték magukat, de más rendszereken keresztül, például a Világbank újraépítési struktúrán keresztül fizetnek. Hogy van ez kihatása a lányokra? Mivel a pénz a bilaterális programozástól elkerül, az ilyen programokon keresztül lehetett összpontosítani a kis tartományi iskolákra. A pénz most már nagy programokon keresztül a kormányhoz jut, az afgán kormány viszont diszkriminál. 5300 iskola van fiúk részére, de csak 2000 lányok számára. 18 tartományban nagyon kevés a női tanító, van olyan iskola, van olyan tartalom, ahol egyetlen egy tanítónő van csak. Az afgán kormány iskoláinak 60%-a nem rendelkezik mosdóval, és ugye a lányok egyáltalán nem tudnak akkor iskolába járni, ha abban az iskolában nincs WC, még a fiúknak ezt könnyebb megoldani. A Világbank oktatási programa várhatóan az elkövetkező egy-két hónapban kerül véglegesítésre. Meg kell nézni azt, hogy a donorok pénzét hogyan lehet felhasználni azért, hogy megfordítsuk ezt a csökkenő tendenciát a lányok esetében, akik iskolába járnak, vagy nem járnak. Említette az újságírók el ellen elkövetett támogatásokat. Nem csak a kormány ellenes erők követnek el ilyen támadásokat. Április 30-án a hostban is elkövettek egy másik támadást egy újságíró ellen, aki egy olyan cikket írt, amely a kormány ellen irányult vannak olyan kormánypárti erők is, amelyek újságírók ellen követnek el támogatásokat. A Junama 23 incidenst azonosított be, melyek a választásokkal kapcsolatosak, főleg iskolákra és mecsetekre összpontosítottak. Az oktatás ellen követnek el támadásokat, nyomást kell gyakorolni Afganisztánra és az Afganisztánban jelenlévő országokra, hogy a biztonságos iskolák nyilatkozata megszülessen. Hamarosan a nökeni előszakra összpontosító jogszabályt ö, ja, végrehajtással kapcsolatos kiértékelés is napilágot lát, viszont nem rozsás a helyzet mm, azon nőket, akik ellen erőszakot követtek el, házasságba kényszerítenek, és nagy nők ellen irányuló erőszak. Iránból, Pakisztánból ö, haza telepítenek embereket, azt mondják, hogy önkéntesen mennek haza, holott a helyszínen mi azt látjuk, hogy egyáltalán nem így van. Mindenképpen beszélnünk kell az Európából átirányuló deportálásokra is. A deportáló országok azt mondják, hogy Kabul biztonságos, és visszaküldik az embereket, de hát ez nem így van. Abszolút fantáziákba, illúziókba ringatják magukat, csak azért, hogy bizonyos menekültügyi politikákat megalkossanak, holott Kabul egyáltalán nem biztonságos jelenleg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az előadást. És ezzel meg is adnám a szót Uma Saidnak, aki az afganisztáni public policy-tól érkezett, és ő is el fogja magyarázni, hogy ő hogyan látja a helyzetet. Jó napot kívánok! Nagyon örülök annak, hogy megint itt lehetek. Köszönöm, hogy meghívtak. Két évvel ezelőtt jártam itt utoljára, 2016. februárjában, hogyha nem tévedek, és akkor sokkal többen ültek egyébként a teremben, úgyhogy ez sajnálatos, hogy ez most nincs így, és egyébként erre többen is utaltak már. Az afganisztáni helyzet emberi jogi szempontból nagyon nehezen ragadható meg olyan kontextusban, amikor gyakorlatilag az élethez való jog is állandó a sérelem alatt áll, az egész országban szisztematikusan mindig megsértik ezeket a jogokat. Úgyhogy ezt vegyük figyelembe, amikor az afgán emberi jogi helyzetet nézzük meg. De jóre és de facto egészen más a helyzet a büntető és végrehajtó intézetekben. Nem olyan régen, nagyjából egy hónappal ezelőtt jártam Afganisztánban, és az akkori feladatom a nők helyzetéhez kapcsolódó kérdéseket vetett fel, és akkor rá is kellett jönnöm arra, hogy milyen sok új jogszabály is van Afganisztánban. Hogyha megvizsgáljuk, vagy megnézzük az igazságügyminisztérium honlapját, akkor azt látjuk, hogy ezzel kapcsolatban több száz új törvény látott napvilágot, például a nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények, vagy nők és biztonság kérdése, emberkereskedelem ellenes jogszabály, és a büntető törvénykönyv is, tehát ezt is megreformálták, és ez egyébként az egyik legjobban működő büntető törvénykönyv a régióban. Nagyjából 40 szakértő dolgozta ki. Úgyhogy ha azt nézzük meg, hogy milyen jogszabályok vannak, tehát a de jure helyzet milyen, akkor akár elképesztő nagy változásokat is gondolhatnánk. Ugyanez a helyzet emberi jogi szempontból is, mert van emberi jogi bizottság, most már Afganisztánban, amely jelentéseket készít, a külügyminisztérium is megpróbál ezzel kapcsolatos jelentéseket készíteni éves szinten. Tehát, hogyha intézményi szempontból vizsgáljuk a helyzetet, akkor minden bizonyal azt mondhatnánk, hogy itt csak jó hírek vannak, és ünnepeljünk. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy mindez sajnos nagyon nagy mértékben működésképtelen. Nagyon korrupt a rendszer, megfélemlítés hatja át az egész rendszert, és, az, és tulajdonképpen Afganisztánban a büntetlenség kultúrája uralkodik. A kormány, a parlament, és általában az intézmények Afganisztánban nagyon sok olyan személy, tehát ezekben olyan emberek dolgoznak, akik bizony ilyen helyi hadurak, vagy olyan személyek, akik eddig is, mindig is borzalmas mértékben megsértették az emberi jogokat. Tehát ők maguk olyan jogszabályokat alkotnak, amelyek a saját gazdasági vagy személyes helyzetük éppen úgy kíván. A terrorista cselekmények miatt a helyzet napi szinten rendkívül nehéz. Tehát nagyon nehéz ott az élet az átlag emberek számára. Majd egy kicsit ezt ki is akarom helyteni. Sokat beszéltem már arról, hogy milyen sok polgári áldozat van. Én nagyon szerencsés vagyok ahhoz, hogy azért, mert az Egyesült Királyságban, Belgiumban, az Egyesült Államokban tanulhattam, úgyhogy én tudom, hogy mit jelent az, hogyha valaki tanulhat. Én arra szeretnék mindenképpen rámutatni, hogy a legutolsó a évek eseményei, főként a terrorcselekmények az, az afgán felső tízezret tizedelték meg, főként a lányokat, de az, az, tehát az értelmiségi családokat is. Nagyon sok olyan édesanya van Afganisztánban, akik nagyon-nagyon nehéz munkával biztosítják gyermekeik, tanul, azt, hogy tanulhassanak a gyermekeik, és egyik pillanatról a másikra aztán felrobbantják ezeket az embereket. Úgyhogy az én esetem afgánként azt mutatja, hogy duplán ö, szenvedünk. Mert egyrészt nem csak embereket veszítünk el ezekben a támadásokban, hanem pont az értelmiséget. Vannak intézmények, mindenhol vannak intézmények az országban, ami nehéz, az inkább a kapacitásépítés. Ezt mindenképpen szerettem volna elmondani a terrortámadásokkal kapcsolatban, hiszen itt nem csak emberéletekről van szó, hanem emberi erőforrásokról is. A donorok számára rendkívül fontos azt tudni, hogy a humanitárius helyzet milyen a visszaküldött emberek esetében. Az én PHD dolgozatom erre a közösségre vonatkozott, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt jó néhány intézmény, a Human Rights Watch, illetve az Afganisztánnal foglalkozó amerikai külügyminisztériumi csoport is beszélt már ezekről a krízisekről. Nagyjából 1,7 millió belső menekült van Afganisztánban. 2017-ben 270 mm, menekült, vagy belső menekült volt, csak egy év során. Nagyon sok esetben ez a háborús eseményekkel magyarázható. Aztán vannak olyanok is, akik Pakisztánból vagy Iránból tértek vissza. <clears throat> Olyan helyekre, ahol egyszerűen nem tudták újjáépíteni az életüket. Nők ellen elkövetett erőszakos cselekményekről is esett már szó. Annak ellenére, hogy nagyon sok ilyen jellegű programot finanszíroz a nyugat, mégis legalább 6000 ilyen esetet regisztráltak csak 2017-ben, és ezek egyébként azok az esetek, amelyeket egyáltalán jelentettek, ennek valószínűleg többszörösére rúg az igazi szám. Kínzás és más embertelen bánásmódok szintén megtörténtek a büntetés végrehajtó intézetekbe a rendőrségi vagy katonai erők részéről. A büntetés végrehajtó intézetekben megint csak nagyon nehéz a helyzet, rengeteg az elítélt, tehát túl vannak népesedve ezek a börtönök, például egy 6000 fős börtönben jelenleg több mint 11.500-an 11 vannak a gyermekek, együtt töltik büntetésüket a felnőtt elítéltekkel, tehát nincsen külön ö, elbánás számukra, bánásmód. És aztán ami az ivóvizet, vagy az élelmezést illeti, hát ezek is borzalmas helyzetet mutatnak. És végül, de nem utolsó sorban a korrupció, amely mindent áthat. Ez az egyik olyan indok, ami miatt az emberi jogi jogsértések annyira gyakoriak. A földek elrablása, vagy tehát ilyen ille, illegális földfoglalásra is nagyon sok példa van, rengeteg ilyen történetet lehetne elmesélni. A korrupció teljesen elharapozott az igazságszolgáltatásban is. Gyakran még akár a nyomozási szakaszba is lefizetik a bírókat, és, és hát sokkal kevesebb vagy egyáltalán semmilyen büntetést nem kapnak az elkövetők. Nézzük most az ajánlásokat, amelyeket megfogalmaznék a donorok felé. Emberi jogi kutatóként és Afganisztán szakértőként a következőket gondolom. Itt nem lehet arról beszélni, hogy valójában jobb a helyzet, az emberi jogi helyzet az országban. Ezt csak akkor lehet majd elképzelni, hogyha az igazságügy funkcionálisan működik, most ez nincs így. Elszámoltathatóság szintén nagyon fontos, de sajnos az emberek Afganisztánban azt is meg kell éljék, hogy a háborús bűnösök térnek vissza az országba. 2016-ban ugye a béke folyamat lezárásaként ezek az emberek visszatértek, sajnos Kabulban járva, beszélgetve az emberekkel, azt tapasztaltam, hogy az embereket leginkább az zavarja, hogy ezek a háborús urak, vagy hadurak visszatérnek, különösen Hekmati, akit nagyon sokan támogatnak ugyanakkor. Tehát Afganisztánban sokan gondolják azt, hogy ez egy rendkívül nagymértékű visszalépés volt az emberi jogi helyzet tekintetében. Aztán a háború áldozatai, e, az ő támogatásai, az ő támogatásuk, akár a múltbéli, akár a mostani, hát valahogy ezeket a közösségeket is ö, támogatni kell. Ne felejtsük el azt, hogy Afganisztán egy olyan ország, ahol 70%-a a lakosságnak közvetlen vagy közvetett módon megszenvedte a háborút. Nincsen olyan család az országban, aki, ahol legalább egy családtagot ne veszítettek volna el. Vannak olyan családok, akik elszakadva élnek akár évtizedekre egymástól, tehát itt azért az áldozatok élete az egészen elképesztően szörnyen alakul. És ez semmilyen módon nem kerül elismerésre. Nagyon szép a szavak szintjén az igazságügyi átmenet, de remélem, hogy ilyen kérdésekben is az áldozatokat valahogyan támogatni lehet majd, és hogy ez nem lesz politikai értelemben egy érzékeny téma a jövőben. Aztán a dokumentáció, vagy a megemlékezések, én úgy gondolom, hogy Európában ezt nagyon is jól értik, hogy ez mit jelent, hiszen ezen a kontinensen is ez a kontinens is sok minden ment keresztül, és most fel szeretném hívni a figyelmüket a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság afganisztáni nyomozásaira. Most már tíz éve az Európai Unió és dokumentumaiban ezt mindenhol olvashatjuk, azt kéri, hogy támog, tehát, hogy támogatja az Európai Unió is az ICC tevékenységét. Ez egy nagyon fontos politikai terület, és itt valamit mindenképpen tenni kellene. Ezen kívül még azt is szeretném hozzátenni, hogy ne felejtsék el a civil társadalom kezdeményezéseinek támogatását sem. Hogyha az emberek egyáltalán bármibe bíznak, nem sok mindenben egyébként, ezt hozzátenném, azok a fiatalok által kezdeményezett civil szervezetek munkája. Ők azok, akik valamit talán tehetnek ebben az országban, és őket kell mindenhogyan támogatni pénzügyileg, kapacitások szempontjából, és főként a független szavak, a független fiatalok, akik semmelyik párthoz sem tartoznak. Őket kellene támogatni. Hogyha megnézzük, hogy mi a helyzet a terepen, számomra, aki Afganisztánban éltem, nagyon nehéz arra gondolni, hogy bárki haza akarna, vagy haza tudna térni a háború sújtotta területekre. És ezzel le is zárnám. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Most pedig jöhetnek a kérdések a kollégák részéről, vagy megjegyzések. Kán Mm, képviselő lenne az első. Very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Bárasszonynak és Omar Said asszonynak az előadását. Mind a ketten megemlítették, hogy mennyire kevesen vagyunk. Hát én elmondanám, hogy a minőség számít itt, nem a mennyiség, és sok néhány nagyon lelkes kolléga ül azért itt szerencsére. Um, Hadd menjünk vissza most a, a, az adminisztrációs megosztás idejére, tehát a, ugye azt mondták, hogy a Human Rights Watch képviselője mondta, hogy nem mennek iskolába a lányok, és hogyha megnézzük a költségvetési hozzájárulást, tudjuk, hogy 2016-ban volt egy nagy donorkonferencia, és nagyon sok pénzt költ, <clears throat> adtunk arra, hogy az lányok oktatását támogassák. Ugyanakkor a Human Rights Watch 2017-es októberi jelentése szerint csak a támogatás 2 és 6 százalék körüli eh, mennyisége jutott az oktatás eh, fejlesztésére. Már pedig nagyon nagy összegekről volt itt szó. A eh, kül, külügyi szolgálatnak tennék fel egy kérdést. Ugye azt tudjuk, hogy az Európai Uniós programok 56%-ában kimondottan célkitűzés a nemek közötti egyenlőség. Hát akkor hogy a fenébe, illetve hogy lehet az, hogy a lányok oktatására ennyire kevés jutott mégis. Kérem az külügyi szolgálatot, hogy válaszolja, ezt a kérd- válaszolja meg ezt a kérdést. Aztán a különböző menedékekre ö, áttérve, Ugye a nőügyi minisztérium úgy tűnik, hogy saját maga próbálja meg az erre a célra adott pénzeket megkapni és kiosztani. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez a helyszínen milyen hatással rendelkezik. És még egyszer el, szeretném mondani, tudják, hogy nagyon fontos nekünk Afganisztán, hiszen tudjuk, hogy Afganisztánban minden családban van valaki, akit a, a háború érintett. A poszttraumatikus helyzetre kérdeznék rá, hiszen világos, hogy nagyon sok olyan fiatal ember van, aki szegény, aki igazságtalanságtól szenved, és a szegénység és az igazságtalanság nagyon rossz kombináció, mert én úgy gondolom, hogy az el, előbb-utóbb majd ö, heves reakcióhoz fog vezetni. Köszönöm a szót. Verzsét asszony. Köszönöm szépen. Kedves hölgyeim és uraim, 2016. októberének konferenciája óta a civil szervezetek állandóan felhívják a figyelmet arra, hogy az emberi jogi helyzet nem javul Afganisztánban, sőt inkább egyre rosszabb. Mi pedig tudjuk azt is, hogy a donor konferencia kapcsán egy formális vagy informális visszafogadási megállapodásra került sor Afganisztán és az Európai Unió között 80 ezer személy visszatoloncolása történt meg ennek értelmében, úgyhogy ezzel kapcsolatban érdekelne egy kicsit a helyzet, mit lehet tenni, és mennyire drámai a helyzet az ő számukra. Ugyanakkor arra is utaltak önök, hogy noha itt azt mondjuk, hogy akik Pakisztánból térnek vissza, azok mind önként térnek vissza. Ez nem igaz, nagyon sokszor gyakorlatilag deportálják ezeket az embereket Afganisztán felé. Azt szeretnénk jobban látni, hogy pontosan mi történik a terepen, perspektívába szeretnénk helyezni a dolgokat, hogy az Európai Unióból Afganisztánba való a kitaláncolás lehetséges, hiszen ezt azzal indokolják, hogy Pakisztánból is visszatérnek az afgánok Afganisztánba. Azt hiszem, hogy ezt a dinamikát kellene lebontani, és még egyszer nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat. Köszönöm. Mások? Ha nem, Dietmar Krizlernek adnám meg a szót, aki Pakisztánnal és Afganisztánnal foglalkozik az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes előadásokat és az érdekes vitát. Nagyon fontos számunkra Afganisztán és az, az emberi jogi párbeszéd. Körülbelül tíz napja tartottunk Kabulban egy találkozót, ez volt az első találkozó, amelyet az Afganisztánnal kötött együttműködési megállapodás keretében lefolytattunk. Ugye ezt a megállapodást tavaly írtuk alá. Az emberi jogi jó kormányzással és migrációval foglalkozó munkacsoport folytatta le ezt az ülést nagyon konstruktív, jó hangulatban. Úgy éreztük, hogy az afgán oldal is elkötelezett a vita mellett, amelyet az együttműködési megállapodás keretében ö, tartottunk. Azt illetően, hogy az oktatási szektort nem támogatják meg megfelelően, illetve a nemek közötti egyenlőség kérdéséről. Valóban a nemek közötti egyenlőség horizontális követelmény, amely Afganisztánra is vonatkozik, hiszen egy olyan ágazatról van szó, amely az ország jövőjének építése szempontjából is rendkívül fontos, és valóban a 2016. októberi brüsszeli konferencián is nagyon sok adomány érkezett be különböző, különböző célokra, és sok ígéret született többek között állami intézmények kiépítésére, illetve olyan állam kiépítésére, amely képes állampolgárai számára az alapvető szolgáltatásokat megszervezni meg kell, hogy mondjam, részletekben nem, tud, nem ismerem ezeket az adatokat, tehát hogy konkrétan mennyivel támogatják az oktatási ágazatot, illetve hogy ennek a százalékban kifejezhető része. Hogy néz ki talán az AFKO, az AFKO Európai Bizottság beli képviselője Stefan Lok erről többet tudna mondani, az biztos, hogy Afganisztán elkötelezettsége mellett igen nagy. Tudják, hogy a jövő építése szempontjából mennyire fontos ez. Köszönöm. Grazie. Nagyon köszönöm. Valaki más még hozzá kíván szólni? Adaktuszon? Nem. Però non ce l'ho io qui. No, no, from external service it was. Prego. Um, chairs, uh, Stefan. Elnökök, Stefan Lok vagyok az Európai Bizottságtól. Csak szeretném kiegészíteni a Dittmár Kriszler által mondattakot, és az ESK-ról, az EKS-ről. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a biztonsági fejlődés figyelemmel követése. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi problémák legnagyobb része a biztonsági problémákhoz vezethető vissza. Tehát nagyon nehéz megkülönböztetni azt, ami a, a kormánypolitikák kudarca miatt van, illetve hiányzik, illetve azt, ami a biztonság hiánya miatt lép fel, és az oktatási szektorban is ugyanezt láthatjuk. A szülők leginkább azért nem küldik iskolába a gyerekeiket, mert nagyon rossz a biztonsági helyzet. Mi a kormány által a polgároknak nyújtandó szolgáltatásokra úgy tekintünk, hogy ezek a megfelelő politikák alapját képezik, és nem akarjuk azt mondani, hogy nem akarjuk így megkülönböztetni, hogy a, a, a kormány működik, a közösségek vagy a ö, ö, kerületek nem működnek. Igen, új politikákat indított be a kormány, és igazából az azóta eltett két év nagyon rövid idő, tehát igazából be kellett undítani a politikákat, és még talán korai eredményeket várni. De ahogy mondtam, a biztonsági helyzet mindenképp nagyon nagy hatással van a politikai fejlődésre. Hogyha a fejlődési tendenciákat nézzük, akkor ezt nem felejthetjük el. Ugyan, tehát egy, egyrészt a fejlesztési segélyáramlását kell nézni, másrészt pedig az, hogy különböző ágazatokban maga a kormány is átirányít pénzeket, és az állam kiépítésének támogatásából az oktatási szektorba is juttatniuk kell. Három fontos területe van a fejlesztési együttműködésnek, a béke és a stabilitás, a gazdasági növekedés, illetve a kormány, illetve az állami szolgáltatások kiépítése. A politikai párbeszéd főleg arra koncentrál, hogy a kormány hogy osztja el az, az adott forrásokat, és milyen területeken működik legaktívabban. Végül pedig a civil társadalom támogatása. Számunkra ez nagyon fontos kiegészítő mód, mód a kormányjal folytatott tárgyalás mellett, például a demokrácia és emberi jogi eszköz, valamint a civil társadalmunkkal foglalkozó tematikus program és olyan eszközök az EU részéről, amelyek meg, e, meglehetősen hatékonyan tudnak projekteket indítani. Két, oldalú támogatásunkon belül szeretnénk a civil társadalom támogatását növelni. Ugye egyrészt az nem, nem sokára következő választások szempontjából is, illetve az igazságszolgáltatáshoz való hozzájutás területén is és amikor az alapvető szolgáltatások nyújtását nézzük, akkor leginkább az egészségügyi szektort támogattuk, és látunk olyan jó példákat, amikor a kormány által eh, nyújtott szolgáltatásokat nagyon jó eredménnyel kiegészítették a civil szervezetek is. Köszönöm. Grazie. Nagyon köszönöm. Három-négy percben válaszoljanak a feltett kérdésekre. Köszönöm. Thank you for the questions and... Köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket. Szeretnék néhány kérdésre kitérni az a kapcsolatban, amit említettek, igazságtalanság és szegénység. Igen, ez nagyon fontos téma. A PHD dolgozatomban is írtam erről. Az átváltoztató igazságszolgáltatás a struktúrális egyenlőtlenségekre helyez hangsúlyt. A konfliktusos övezetekben ez a két jelenség, mint szerencsétlenség jelen is van. A különböző vitákban, főleg az emberi jogokról szóló vitákban ez elhangzik. Az emberek nekem is ezt mondták. Azt, azt mondták nekem, hogy ha az ember éhes, akkor nem igazán érdekli maga az igazságügyi rendszer. Nem arra van szó, hogy itt most a, az, az igazságügy nem fontos, csak az emberek kétségbe esettek. És a két jelenség kéz a kézben együtt jár. Az pedig, amit a PTSD-ről elmondtak, ez egy olyan téma, amivel nem foglalkoznak. Afganisztánban az emberi jogi helyzet olyan szörnyű, hogy nagyon sok időt lehet egy témánál eltölteni. Ami a nők helyzetét illeti, hát az európai országok, beleértve Belgium is, küzd a problémákkal, nem tudják, hogy mit kell kezdeni a női afgán menekültekkel. Lővenben voltam, a rendőrséggel beszéltem, egyeztettem, elmondták nekem, hogy nem tudnak mit kezdeni az afgánokkal, nem is tudják, hogy hogyan kell hozzájuk beszélni, hogyan tudnak segíteni a nőknek abban, hogy leküzdjék a traumákat. És akkor gondoljuk csak, hogy milyen ez a helyzet Afganisztánban. Nem tudom, hogy az EU hogyan nyújt támogatást, mindesetre ez a terület egy nagyon fontos terület. Ami pedig a hazatelepítést illeti, ezt megemlítették, sajnos a 2000-es évek, tehát az évforduló idején, a Katakár kormány idején sokan hazatelepültek, de most ez már nem így van. Az afgán menekültekkel szemben szigorított a kormány, főleg politikai okokból kifolyólag. A pakisztáni és az afgán kormány között jelenleg ugyanis nem jó a kapcsolat, és szigorú a határvédelmi politika, az afgánoknak vízum kell, mindenféle okmányokat fel kell mutatniuk, tehát a menekültek egy részét arra kényszerítik, hogy menjenek haza. Tekintettel a jelenlegi helyzetre, arra, hogy mindenki inkább el akarja hagyni az országot, csak annyit tudok mondani, hogy az, akinek Pakisztánban tisztességes élete van, élni tud, az nem akar onnan elmenni. Nyilván nem megoldás, ha minden afgán hagyja hazáját, de itt most már egy négy évtizedes konfliktusról beszélünk. Én értem, hogy az emberek miért akarnak elmenni. E- ezért nem küldhetjük őket innen haza. Ennyit eh, szerettem volna én elmondani. Azzal a megjegyzéssel kezdem, hogy a bizonytalanság a fő ok, ami miatt a gyerekeket nem küldik iskolába a szülők. Köszönöm. Úgy látom, hogy ön nagyon óvatosan, gondosan elolvasta ezt a jelentést, én írtam azt. 249-en 249 dolgoztak ezen a jelentésen egyébként, megkérdeztük az iskolából kimaradókat de hát úgy tűnik, hogy azért elég nagy kifogásnak használják a bizonytalanságot. Igen, nyilván a bizonytalanság nagy. De akkor, amikor a kutatást végeztem, örültem, hogy azt láttam, hogy az emberek elhatározottak, nagyon határozottan szeretnék iskolába járatni a gyerekeiket. Az ember azt gondolná, hogy itt van egy hagyományos női-férfi szerep, stb., de engem bátorított az, amit az interjúk során hallottam. A helyzet megváltozott. A szülők a lehető legnehezebb körülmények között is járatni, iskolába akarják járatni a gyerekeiket, vannak olyanok, akik kint tanulnak, fa alatt, iskolába is katonai kísérletel mennek, stb. Tehát nem lehet csak a bizonytalanságra hivatkozni a donorok részéről. Azt kell megnéznünk, hogy hogyan biztosíthatjuk a családok számára, azok számára, akik kétségveseten iskolába akarják járatni a gyereküket, hogy ezt megtehessék, még akkor is, ha közben a konfliktus egyre mélyül. Vannak gyakorlati gondolataink a jelentésben ennek megvalósítására. Egyszerű dolgokról van szó, annyi év telt el, megpróbáltunk pénzt szántat, szánni erre a rendszerre. Hogyan tolerálhatjuk ennyi év után, hogy mégis kétszer annyi iskola van fiúk számára, mint lányok számára az EU? Hogy tolerálhatja ezt? Egyéb személy szerint uniós adófizetőként ez zavarna. Ezért kell megkérdeznünk a kormánytól, hogy miért nincs több tanítónő, építhetünk WC-ket, ez nem kerül olyan sok pénzbe. Szeretném tudni, hogy az unió által adott pénz hány százalékát költik oktatásra, és ebből is konkrétan a lányok oktatáshoz való hozzáférésére. Kérek mindenkit, hogy figyeljen oda arra is, hogy mi zajlik a Világbank programján keresztül. Sok pénz az Uniótól és tagállamaitól származik, és úgy tűnik, hogy ez olyan, mintha a donorok csak gyorsan leírnának egy csekket, de nem foglalkoznának azzal, hogy mi történik a pénzzel. A Világbanknak a lányokat előnyben kell részesítenie, meghatározni a benchmarkokat rájuk nézve. És még rátérnek néhány egyéb megjegyzésre is. A nőügyi ö, kérdés, illetve a beavatkozás a női menedékszállásokon tartunk attól, hogy a nők menedékhez való jogát alá fogja aknázni a kormány. Azt akarjuk, hogy a menedékhelyeket finanszírozó donorok ilyen tekintetben küzdjenek meg a kormányjal. Pakisztánból és Iránból voltak hazatérések, de azért nem beszéltünk önkéntességről, deportálás, rendőrségi erőszak, a gyerekeket nem engedték iskolába, a szülőket dolgozni, és ezért kellett hazatérniük. Tehát erőltetett volt. Amikor arról döntenek, hogy egy afgánnak menedékjogot adnak, vagy sem, próbálnak meg nagyon őszintén elgondolkozni azon a helyzeten, hogy mit tesznek azzal az emberrel, ha hazaküldik. Köszönöm. Thank you, Antonio. I wish to thank, uh... Köszönöm, Antonio. Szeretném megköszönni a panelistáknak is a munkáját, akik nagyon röviden, de igen realista módon uh, illusztrálták az afgán emberi jogi helyzetet. Szerintem nagyon nyíltan kell erről beszélnünk, nem szabad, hogy a legrosszabb tendenciákat is uh, elrejtsük, vagy úgy tegyünk, mintha ezek nem léteznének. A brüsszeli donor konferencia nagyjából másfél évvel ezelőtt volt. Úgyhogy ne legyünk túl optimisták azzal kapcsolatban, ami ezután történhet. Én remélem egyébként, hogy ehhez képest inkább pozitív lesz a tendencia, de hát stratégiai váltásra van szükség Afganisztánban. Ismét azt szeretném még hangsúlyozni, hogy néhány javaslatot a panelistáinktól fontoljunk meg. A kondicionalitás, a feltételesség szempontjából, amelyet a donoroknak mindenképpen figyelembe kellene vennie. Mert így lehet a pozitív változásokat elérni, főként az oktatás területén. A lányok és a fiúk közötti arányszámok megváltozása érdekében, illetve kisebb döntések kapcsán is elmondhatjuk ezt. Antonio Szerintem ezzel a kérdéssel továbbra is foglalkoznunk kell. Talán ennek az évnek a végén vagy a jövő év elején vissza kell térni erre a kérdésre, hiszen Afganisztán számunkra nagyon fontos ország, és nem szabad, hogy félrenézzünk, és elveszítsük a reményt. Úgyhogy térjünk még vissza erre a kérdésre, és vizsgáljuk meg, hogy milyen helyzettel is kell majd számolnunk ismét újra és újra. Afganisztán. Afganisztánban a helyzet nem fog egyik napról a másikra megváltozni, de próbáljuk meg továbbra is elkötelezett módon segíteni, mert közös erőfeszítésekkel változásokat érhetünk el. Még egyszer köszönjük szépen a panelistáinknak, hogy eljöttek, és a kollégáknak is, akik itt voltak, illetve az Európai Bizottság és más intézmények képviselőinek is, és hát ugye itt van az afgán nagykövetség részéről is néhány személy. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk ezt a mai vitánkat Afganisztánról. Nagyon fontos az, hogy beszélhettünk erről, és hogy politikai szinten is ezt a témát állandóan újra és újra napirendre kell tűznünk, hiszen számunkra egy fontos országról van szó. A következő hónapok során újra fel kell, meg kell említenünk ezt a kérdést, hogy lássuk azt, hogy emberi jogi szempontból, vagy akár politikailag is milyen fejleményeket láthattunk. Még egyszer köszönöm.